Hát, a kérelmeket. Amiad Basír úr elhagyta az FDD frakciót, és az ECR frakcióhoz csatlakozik január 23-ától. Wir kommen nun zum